unió, hanem valóban politikai is, és végül azt mondhatjuk, hogy tényleges európai egység. Köszönöm, Komi képviselőasszony. Ezt a vitát lezárom. Szavazás holnap lesz 12 órakor. Napirend következő témája az Okoni képviselő jelentés, a szarvasmarha félék elektronikus azonosítása. Már is átadom a szót négy percre az előadónak, tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, ez a téma, ez a szöveg fontos. Két célja van. Folyamatos és harmonikus kialakítása a Szarosmarra félék elektronikus azonosításának revíziós klauzulával, Öt év múlva az elektronikus azonosítás esetleg kötelezővé tud majd válni. A második fontos téma ezzel a rendeltel kapcsolatban az egyszerűsítés. A közigazgatási eljárások egyszerűsítése, vagyis fakultatív a rendszer, a címkék alkalmazása a hús csomagokon. Most került a plenáris elé ez a téma valójában, amikor az ENVI bizottságban szavaztunk, vagyis a környezetvédelmi és közegészségügyi, illetve élelmiszerbiztonsági szakbizottságban szavaztunk, ott problémák merültek föl. Szakértőkkel egyeztetünk, és így most azt javaslom a képviselőtársaimnak ma, fogadjunk el három módosítást, aminek az egyetlen célja, hogy korrigáljuk az inkoherenciákat, és egyeteművé tegyük a szövegeket. A 45-47-es módosításaimről van szó, ezek egyszerű technikai korrekciók. A 46-os módosításban az szerepel, hogy az egyszerűsítés és a fakultatív címkézési rendszer csak 2014. január 1 legyen érvényes, és még egyszer hangsúlyozom, hogy fakultatív, és ez objektív, valós, elnézést, ellenőrizhető kell, hogy legyen az illetékes hatóságok részéről, és a fogyasztók számára érthető kell, hogy legyen. Azért, hogy alapon félelmeket eloszlassak. Itt újra pontosítottam azt is, hogy az illetékes hatóság ellenőrzi a fakultatív rendszer tényleges megvalósulását, és a 22-es cikk 4 a pontjában szereplő feltételek megvalósulnak és alkalmazzák őket. Fakultatív és nem kötelező rendszerről van tehát szó. A hús származására vonatkozik mindez. Tehát kereskedelmi információról van szó, amit a gazdasági szereplők használnak, és így egyszerűsítjük a szabályokat. Hogy egyértelműen fogalmazzak, a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása tekintetében azzal mindannyian egyetértünk, hogy mozduljunk el az elektronikus azonosítás irányába. Nem támogatjuk azt, hogy kötelezővé tegyük a teljes mezőgazdasági termés értékesítési láncot, hogy azonnal alkalmazza ezeket az eszközöket. Jogalkotóként felelősen kell, hogy eljárjunk, és úgy gondolom, hogy ma ezt tesszük, hiszen most egy olyan témáról szavazunk, aminek gazdasági hatása van. A hús termési értékesítési lánc, és konkrétan a szarvasmarha szektor ma nehézségekkel küzd, és mi jogalkotóként nem kötelezhetjük további költségekre a szektor résztvevőit. Itt nincs egészségügyi problémáról szó, az elképzelés az, hogy elektronikus azonosítást vezessünk be a szarvasmarhák jobb nyomon követése érdekében, ami idővel kötelezővé fog válni. Öt év múlva meg fogjuk vizsgálni, hogy tényleg biztonságos-e a technológia, hogy az ágazat készen áll-e erre a változásra. Lehet, hogy addigra már a piaci helyzet is javulni fog. A második témával kapcsolatban a címkézésről van szó. Miről is van szó konkrétan? Nem arról van szó, hogy megkérdőjelezzük a fakultatív címkézési rendszert. Nem töröljük el, egyszerűen arról van szó, hogy egyszerűsíteni kívánjuk a rendszert, egyszerűsíteni kívánjuk az eljárást. Egyszerűen fogok fogalmazni. A hús címkézés minden húsfajta esetében azonosan történik. A szarvasmarha félék esetében az bonyolította a rendszert, hogy a BSE betegség miatt itt plusz információkat is fel kellett tüntetni. Egyszerűsítsük a rendszert, tartsuk meg a fakultatív lehetőséget, de egyszerűsítsük, hiszen mi vagyunk a felelősség, felelősek azért az administratív teherért, amit a saját magunk által kialakított eljárásokkal okozunk. A polgárok számára nagyon fontos, hogy egyszerűbb legyen ez a rendszer. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a kollégáknak, hogy meghallgattak. Köszönöm. Reding asszony, a szó. President, honorable... Elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság hálás a parlamentnek, hogy támogatja a javaslatot, amivel a, a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és önkéntes címkézése megvalósul. Elnök asszony, hadd köszönje meg én is az előadószonynak az elkötelezett munkát, és remélem, hogy mindez megfelelő lehetőséget biztosít az első olvasatban való elfogadásra. Ennek különösen örülnénk, hiszen a javasolt új szabályokkal lehetőség nyílik arra, hogy a növekedést, versenyképességet javítsuk sok érdekelt fél számára. Látjuk persze, hogy a nyomon követhetőség jelent, jelenlegi rendszere a fogyasztóvédelem szempontjából hatékony. Az elektronikus azonosítás azonban a rendszert még pontosabbá, gyorsabbá teheti és javítja majd az élelmiszertermékek és állatok nyomon követhetőségét, annak érdekében, hogy jobban kezelhessük az élelmiszerbiztonság és a, a állati betegségek kitörésének lehetőségeit. A jelenlegi eljárásokat javítja. A modern technológia szó szerint egy kattintásra van már csak az európai gazdáktól. A jogszabályok lehetővé kell, hogy tegyék számukra azt, hogy profitáljanak a fejlődés adta lehetőségekből. Az önkéntes szarvasmarha címkézés kapcsán a horizontális jogszabályalkotás már fejlett e területen is, vonatkozik ez a marha és egyéb húsfajtákra is, éppen ezért nem szükséges külön engedélyezési eljárást fenntartani az önkéntes szarvasmarhafélék címkézésére. A meglévő horizontális rendelkezések működtetésével további információt adhatnak önkéntesen. A címkéken és ezt az információt természetesen nem szabad félrevezetőken formában megfogalmazni a fogyasztó szempontjából, sem az illetékes hatóságok szempontjából. A szarvasmarha húsra vonatkozó szabályokat az önkéntes információ megadásnál is figyelembe kell venni. Ez benne van a bizottság Európai Uniós közigazgatási terhek csökkentésére vonatkozó programjában is. E program szerint járunk most el, és köszönöm, hogy a parlament jó irányban közösen halad velünk. Köszönöm. Grazie, Köszönöm, biztos asszony. Görling képviselője a szó, egy perce van, az Agribizottság nevében hallgatjuk őt meg. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak tisztázni szeretnék valamit. Nicholson úr, az Agri vélemény készítője, sajnos késlekedik a forgalom miatt, itt lesz nem sokára körünkben. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy én szólhatok Nicholson úr helyett, de igazából nem helyette szólok, hanem a későbbi hozzászólásomat szeretném most elmondani. Szeretek hozzászólni ehhez a vitához, hiszen én a birka félék elektronikus azonosító rendszerével foglalkoztam. Ezt a rendszert az én választókörzetemben rákényszerítették a gazdánkra a nagy ellenállás ellenére. És nem működik hatékonyan, ezt el kell mondani. Nem arról van szó, hogy néhány gazda nem tartja hasznosnak ezt, kiváltképpen a belső ö, nyáj management kapcsolatban. A technológia meg nem felelő voltát többször is jelezték már a bizottságnak az Egyesült Királyságbeli hatóságok részéről. Még szeretnénk kiterjeszteni ezt a rendszert a szarvasmarafélékre, mielőtt ezt korrigálnánk. Mit akarjuk kiterjeszteni más állatokra, mielőtt tudnánk biztosan, hogy van-e előnye ennek a rendszernek? Itt most a kötelező érvényű kérdésről beszélek. Sokszor találkozom gazdákkal, akik attól félnek, hogy nem tudnak megfelelni a kereszt megfeleltetésnek, és a közvetlen kifizetéseket fogják elvonni tőlük. Olyan jogszabályokat kellene létrehozni, amelyek segítségével mindenki jobban tud dolgozni. Amikor szavazunk, akkor ezt vegyük figyelembe. Köszönöm szépen. Grazie, ora. Köszönöm. Most a frakció képviselőit hallgatjuk meg. Néppárt nevében meghallgatjuk Líze képviselőt, aki nincs itt. Ő helyette Ájúzó kolléga fog most felszólalni. Muchas gracias, presidenta, señor comisario. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony. Először is Okoni asszony jelentős erőfeszítését kell, hogy megköszönjem. Nagyon sokat tett a konszenzusért. Egy olyan kérdésben, ami sok mindenkit foglalkoztat. A bizottság javaslatával kapcsolatban tehát a szarvasmarhafélék elektronikus azonosításával kapcsolatban nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ez nem az önkéntes jelölési adatokról van szó. A bizottság ezt javasolja, és én ezt nem tartom megfelelőnek. Ez a fajta jelölés ahhoz járult hozzá, hogy a fogyasztók bizalmát újra vissza lehetett nyerni, hiszen most megint bíznak az európai fogyasztók az európai marhahúsban. A bizottság indokolása, hogy mindez túlzott ráfordítást igényel, nem áll helyt, hiszen nagyon sok minden már teljes mértékben ismert az ágazat számára, az eljárások igazolódtak. Az egész rendszer igazolta önmagát. 180 adatot adtak, adnak meg Spanyolországon például. Hogyha más hús félénél például a kecskehúsnál csak 23-at kell megadni, akkor ez már bizony önmagáért beszél. A jelölés azt is jelenti, hogy különbséget tudunk tenni a különböző termékek között. Ez nagyon fontos a fogyasztó számára. A fogyasztó nem csak a kötelező és a fakultatív adatok között tesz különbséget. A gyakran a fakultatívan megadott, vagy az önkéntesen megadott adatok többet mondanak, mint a kötelezően megadottak a megfelelő módon tudnak ezek alapján a fogyasztók dönteni. Úgy gondolom, hogy a 16, 17-es, 18-as cikket nem szabad kihagyni, hiszen akkor joghézag születne az előzetes bejelentés nélkül, és a, nem lenne kül, külső kötelező ellenőrzés sem. A rendszert akkor tudjuk javítani, hogyha ágazatspecifikus szabványokat határozunk meg a marha hús számára. Vannak más termékeknél már, van más termékeknél már ilyen rendszer. Gondoljunk csak a szárnyasokra. A bizottság remélhetőleg készen áll ugyanerre a szarvasmarhaféléknél is. Pontosan ezek azok az adatok, amelyek a fogyasztó döntésében meghatározóak. A parlament pedig eredetileg e szerint döntött. Most miért kellene mindent törölni? Köszönöm. A szocialista frakció nevében Roth Berend képviselőt hallgatjuk meg, három perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, kolléganők, ha 15 év múltán a szarvasmarha járvány idején, amikor szintén bizottsági elnök voltam, ilyen óvatosak lettünk volna, akkor most nem lenne olyan nagy bizonyosság, bizalom az európai fogyasztókban a marhaus iránt. Akkor vezettük be a marha passzust. Most viszont pontosan vonakodunk ugyanilyen lépéstől. Válságidőben kell helyesen dönteni az előadó, azt mondja, hogy itt nem népegészségről van szó, pedig pontosan erről, pont erről van szó, egészségügyi politikáról, népegészségügyről. És igazat adok abban, hogy természetesen egy kötelező elektronikai azonosítási rendszer bevezetése bizonyos ráfordítás, erőfeszítést igényel, Éppen ezért én a szakbizottságban azt javasoltam, hogy tíz éves átmeneti időszakot, tíz éves időszakot adjunk de ez is túl sok volt a szakbizottság többségének. Úgy akarnak komolyan a választók elé állni, hogy azt mondják, hogy a komolyan veszik a, a népegészségügyet? Egyetlen egy gazda nem mondaná azt, hogy tíz év múlva alatt én ezt nem fogom tudni elérni, megvalósítani. Ugye az önkéntes jelölésről beszélünk. Állandóan azt mondjuk, hogy közelebb akarjuk hozni a gazdákat a fogyasztókhoz. Olyan információkat kell kapjanak a fogyasztók, ami őket érdekli hogy hogyan nőtt fel az az állat, mivel táplálták. Nos, az önkéntes rendszerrel erre adunk lehetőséget. Minden tagállam él ezzel a lehetőséggel. Az előadó persze most azt javasolja, hogy a legfontosabb jellemzőkre vonatkozó feltételeket hagyjuk ki. Ez azt jelenti, hogy lenne rendszer, de nem lennének feltételei. Ezt ki gondolja komolyan, hogy ez így működik? Egyetlen egy nemzeti hatóság sem lesz abban a helyzetben, hogy ezeket az elemeket elemezze. Senki nem tudja ezt megtenni. Tehát a, a meglévő rendszert is tönkretenni. Adott esetben a, a, az előadó aki a Környezetvédelmi Szakbizottságot is képviseli, az önkéntes rendszert nagy többségben megtartani kívánja. Azt kérem a, kollégákat, a kollégáktól, hogy a Környezeti Szakbizottság módosító indítványait szavazza meg, ha holnap szavazásra kerül. Kedves kollégák, én is úgy gondolom, hogy meg kell fontoljuk, meg kell, hogy gondoljuk, hogy egy rendszer administratív részét lehet-e egyszerűsíteni, vagy sem. De a rendszert kell, a, a közigazgatási korlátokat kell tudni feloldani. De az, amit itt javasol ebben a, a jelentésben, az a rossz megoldás lenne, rossz út. Én azt kérem sürgősen, hogy az európai gazdák és az Európai Unió érdekében a Környezetvédelmi Szakbizottság javaslatait szavazzák meg. Köszönöm. Grazie eh, per... Köszönöm. Az ALDE frakció nevében már ne képviselőt hallgatjuk meg, két perce van. Az a puhemies, a komisszion jäsen. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, köszönöm Okoni kolléganőnek a kiváló munkát. Ez egy nagyon is technikai, sőt vitatott kérdés. Az élelmiszerbiztonság egy olyan téma, ahol nagyon precízen kell dolgoznunk. Nem következhet be az, hogy a 90-es évek szintjére is süllyedjünk, amikor a kerge marhakor kitört. Nagyon fontos a nyomon követhetőség szempontjából az állatok címkézése. Minden állatot regisztrálni kell, a címkézés, a nyomon követhetőség, állandóan haladnia, tehát ezeknek is haladniuk kell a korral. A címkézésnél az új jogalkotásban nem vették figyelembe ezeket az új lehetőségeket. Én nagyon sok reakciót kaptam a mostani fülbilogokkal kapcsolatban a tenyésztőktől. Biztos van jobb megoldás is. A technikai fejleményeknek köszönhetően van elektronikai és egyéb címkézés. A bizottság fontos lépést tett. Meg is vagyok elégedve a bizottsági javaslattal és az MV bizottság véleményével. Körültekintően kell folytatni a munkát, de az nem követhezhet be, hogy kötelezővé tegyük ezt. Nagyon fontos a szabad ö, választási lehetőség. Egy önkéntes rendszer tovább fejlődne. Egy önkéntes rendszer esetében lenne néhány gyenge pont, lehetnének különbségek az egyes tagállamok között. Néhány tagállam ezt a rendszert egyáltalán nem vezetné be, és ebből kifolyólag nagyobb átláthatóságot kell garantálni, hogy a fogyasztó tudja, mit kap. Grazie. Köszönöm. Az ECR frakció nevében Wojciechowski képviselőt hallgatjuk meg, egy perce van. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében szeretnék gratulálni az előadónak Támogatjuk az elektronikus azonosító rendszert, hogyha az önkéntes, és szeretnénk emlékeztetni arra, hogy egy ilyen rendszer bevezetése nehéz és költséges, főleg a kisebb termelők számára. Az önkéntes rendszer megoldásába tudunk tehát teljes mértékben egyetérteni a szarvasmarha címkézéssel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet egy fontos igényre, hogy a klónozott szarvasmarhát, illetve klónozott szarvasmarhából származó húst mindenképpen külön kell címkézni. Ez most marginális kérdésnek tűnik, de hogyha felhasználásra fog kerülni ilyen hús, azt mindenképpen be kell tudnunk azonosítani az EFD képvisel, frakció nevében Rossi urat hallgatjuk meg. Köszönöm elnök azt mondja, hogy más kollégák is mondták, hogyha nem lesz módosítva ez a jelentés, ez a dosszié, akkor nem tudunk vele egyetérteni. Először is elektronikus azonosítás használata, ami megbízhatóbb adatokat jelent és megerősíti a nyomonkövetést, önkéntes rendszere, ez, ez egyet is tudunk érteni, de ugyanakkor önkéntes rendszert kívánunk bevezetni. Abszurdnak tekintjük a azt, hogy a címkén egy sor kiegészítő információ szerepeljen a kötelező információkon túl, tehát a faj, a kor, vagy egyéb témák, amelyek egy bizonyos szarvasmarhahúst meg tud különböztetni az többitől. A címkézési rendszer önkéntes, és az a magyarázat, hogy túlságosak az administratív költségek. De hát ez nem biztos, hogy valós indok, hiszen minden gazda el tudja dönteni önkéntesen, önállóan, hogy alkalmazza ezt a módszert vagy sem. Úgy gondoljuk, hogy a lehetőség eltörlése pontosan kevésbé átlátható rendszert fog kialakítani, és a fogyasztókat egyáltalán nem fogja támogatni. Köszönöm a függetlenek nevében Griffin képviselő kapja meg a szót, másfél perce van. Köszönöm szépen. A javasolt önkéntes rendszernek nem lenne hatása a brit rendszerre, mert az már amúgy is hatékony. De több választókörzetből azt hallottam, hogy aggódnak azzal kapcsolatban, hogy ami az élő állat szállítását illeti, a végén arra használható fel, hogy a levágásra szánt állatok szállítására lenne hatással, azt hiszem, hogy a modern hűtőtechnológia esetében erre nincs szükség, ami a címkézést illeti az állatjólétek a foglalkozók számára az okozza a legnagyobb gondot. Fel kell tünteni a címkén, hogy milyen módon vágták le az érintett állatot. Grazie. Köszönöm. Most a többi felszólaló kapja meg a szót. Snellhárt képviselőre kezdjük, másfél perce van. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, elhangzott már, hogy a Kergemarhakor válság idejében nagyon fontos intézkedéseket hoztunk, bevezettünk olyan adatok kötelező megadását, amelyek végül is azt eredményezték, hogy visszaállt a fogyasztók bizalma. Azt hiszem, egy olyan rendszer, amelynek ilyen szisztematikája van, versenyt is erősített a piacon. Éppen ezért nem lenne szabad lemondani ezekről az adatokról helytelennek tartom, hogy a bizottság az önkéntes adatokat most megszünteti. Természetesen fontos a bürokrácia csökkentése, és erre vonatkozóan be is terjesztettünk egy javaslatot, hogy hogyan lehet az információs kötelezettséget az élelmiszeripari törvényel kapcsolatban enyhíteni ajánlásokkal. A kérdésem a bizottságnak az, hogy vajon az élelmiszerinformációval lehetővé válik-e ezzel az, hogy ellenőrzés hatékony legyen, vagy pedig a tagállamokra hagyjuk hogy hogyan végzik ezt. Ez nagyon fontos az önkéntes adatoknál. Az önkéntes adatokat, adatmeghatározást meg kell tartanunk, hölgyeim és uraim, a fogyasztóvédelmi rendszer érdekében is. Az állatok jelölésével kapcsolatban egy kicsit nagyobb bátorságot szerettem volna látni. Az elektronikus rendszer, hogyha nem működik, akkor nem kell bevezetni. Akkor hagyjuk rögtön el. Hagyjuk a műszakiakra azt, hogy mit csináljanak ezzel, de azt, hogy a kettő egymással párhuzamosan futtassuk a belső piacon, ez szerintem ez, ez nagy melléfogás, ez így nem működhet. Egy rendszerre van szükség, és én, tőlem az lehet elektron is, hogyha azt mondják a gazdák, hogy hogy a, a kereszt megfeleltetés miatt az egyik rendszer jobb, mint a másik, akkor jó, rendben van. De sok, a biztonság sokkal nagyobb lesz egy rendszerrel közösen. Grazie, la parola all'on... Köszönöm. Arsenis képviselője a szó, másfél perce van. Brodre, Epitrope, Gapti Sinadelfi. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák. Még egyszer szeretnék a parlamenthez fordulni. Az NV bizottság a címkézést elutasítja. Felteszem a kérdést. Ki szeretné azt, hogy a fogyasztók ne tudják, hogy mit vesznek magukhoz. Milyen vállalkozói érdekek vannak ezen törekvés mögött? Gondoljunk más témákra. Szeretnénk a nyomon követhetőséget, a termékek nyomon követhetőséget szeretnénk garantálni, és meg lehet akadályozni azt, hogy a fogyasztó betegségeknél ilyen kitéve. Rót Bérend asszonynak köszönöm kiváló munkáját, és remélem, hogy a plenáris ülésen az NV bizottság eredményét korrigálni fogják, és a fogyasztók érdekeit megőrzik, és az európai közegészségügyet is. Grazie. La... Köszönöm. Reimers képviselő a szó, másfél perce van. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, kolléganők. Biztos asszony? Úgy gondolom figyelni kell arra, hogy két dologról beszélünk. Én nem az önkéntes jelölésről fogok szólni, hanem az elektronikus, az állatok elektronikus jelöléséről. És Snellhárt kollega ellent kell, hogy mondjak önnek a jutartók egyértelműen azt mondják, hogy az elektronikus jelölés óriási problémát okoz, mert műszakilag megoldhatatlan. Nem úgy van szó, hogy kiesik a jelölés maga az állatból, hanem a technika nem viseli el. És ezt a, a, az így okozott terhet pedig a gazdára hárítják át. Ezért nagyon fontos, hogy a szarvasmarháknál a jövőben is önkéntesnek tartsuk meg ezt a rendszert, legalább addig, amíg nem érik ki ez a rendszer. Nem azt mondom, hogy nem kellene fejleszteni vagy bevezetni, de ahhoz, hogy megérjen egy rendszer, az, ahhoz idő kell. Éppen ezért nagyon fontos, pont a népegészségügy miatt, hogy az elektronikus jelölés is megkérdőjelezzük, ha nem működik a népegészségügy szempontjából biztonságra van szükség, és amíg nem adott ez a biztonság, addig úgy gondolom, hogy maradjon minden önkéntes. Köszönöm. Grazie. La... Köszönöm. Bafton képviselője a szó, egy perce van. Elnök asszony súlyos aggájaim vannak a szarvasmarha elektronikus azonosítási javaslata kapcsolatban. Több alkalommal említettem a parlament előtt is, hogy milyen aggájaim vannak. Remélem, hogy a bizottság tanult abból, hogy a múltban milyen problémák merültek föl, és még mindig nem oldottak meg ezek a kérdések. Rendkívül fontos, hogyha bevezetjük ezt a rendszert, akkor önkéntes alapon működjön, és ne legyen felülvizsgálati lehetőség öt év múlva, hogy néhány képviselő ezt most javasolja, hogy esetleg önkéntesből kötelező rendszerre változtassuk át. Az Egyesült Királyságban a rendszer megfelelően működik, vannak bizonyos preferenciák, nem kell félni a kereszt megfelelős teljesítésétől, a juhok azonosításánál fölmerült három probléma konkrétan. Sokszor legalább hat hónapig szabadon legelnek a szarvasmarhák az Egyesült Királyságban. Elnök asszony, az Egyesült Királyságban a tejiparban válság van, ugyanakkor néhány év után most a szarvasmarha szektorban úgy látjuk, hogy kicsit helyreállnak a dolgok sok jelentős a külföldi import is. Hogyha bevezetjük az azonosítást, akkor ettől a iparnak csak hátránya lesz az Egyesült Királyságban legalábbis. Köszönöm. Fernández képviselője a szó, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. az egyik legfontosabb aggája az európai polgárnak az élelmiszerbiztonság. Egyértelmű, objektív tájékoztatást kell biztosítani a fogyasztó számára. A, nem lehet bürokratikus, a rendszer egyszerű kell, hogy legyen. A szarvasmarha húsféléknek az címkézése alapvetően nagyon fontos. El kell kerülni, hogy hibás információkat kapjon a fogyasztó például a faj megjelölése, ahogy állították el a hús, stb. ilyen információkra van szüksége a fogyasztónak. A fogyasztótájékoztatási rendelet kell, hogy választ adjon a fogyasztók igényeire. Jelentős a közösségi piac, az Európai Uniós piac, a szarvasmarha félék és a hústermékek területén. Gondolnunk kell a harmadik országokra is, illetve az állatjólét kérdéseire is. Az import termékek ugyanolyan feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, mint az Európában elállított termékek. Konkrét szabályokat kell kialakítani, egyértelmű kell, hogy legyen a rendszer, és minden tagállam számára azonosan kell, hogy működjön. Közösségi rendszert kell felállítani, és nem szabad megengednünk, hogy torzuláshoz, versenytorzulás, hogy vezessen a bevezetendő rendszer. Tehát legyen kötelező minden tagállam számára a rendszer, mint ahogy ez most már működik is más húsfajták esetében, például a jufélék vagy a baromfi hús esetében. Köszönöm. Tanaszeszku képviselője a szó, másfél perc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, doresc să menționez... Kedves kollégák, ha megengedik, megemlíteném azt a tényt, hogy az elektronikus szarvasmarha címkezés a kisvállalkozások számára plusz költséget jelent. Nem szabad elfedkeznünk ennek a folyamatnak a jelentőségéről az élelmiszerbiztonság szempontjából. Most bármilyen legyen, fakultatív vagy kötelező az elektronikus azonosítás, mindenképpen elő kell segíteni a rendszer alkalmazását a kis gazdák számára. Támogatni kell őket a meglévő vidékfejlesztési programokból. Azt gondolom, hogy a technik, technológiai fejlemények elősegítik azt, hogy jobban tudjuk azonosítani az állatokat. Növelni kell a reakcióképességet betegségek kitörésekor. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a tagállamok a hatályos jogszabályokat kiigazítsák, módosítsák. Ne feledjük el, hogy ez a technológia elősegíti a gazdák számára jutatott kifizetéseket, közvetlen kifizetéseket is például segíti kezelni. Nagyon fontos az átláthatóság, a minőség, ezeken is javítani lehet, ha az önkéntes hús címkézés fenntartható. Köszönöm szépen. La parola. Köszönöm. Bizzotto képviselője a szó, egy perce van. Hogyha a szarvasmarha húsfélék önkéntes azonosítását eltöröljük, annak semmi értelme se a fogyasztók számára, se a tenyésztők számára. Európa folyamatosan hangsúlyozza az átláthatóságot és a fogyasztóvédelmet, de pont az ellenkező irányba mozdulunk el, hogyha megszüntetjük a jelenlegi címkézési rendszert. Ezzel az intézkedéssel lesöpörjük a piacot, és teret hagyjunk a hamisításnak. Azon termelők hátrányára, akiknek fontos a minőség. És sokszor nem is tudjuk, hogy a külföldre érkező hús honnan jön pontosan. Ezért nagyon fontos az eredet, a faj és a szarvasmarha táplálkozásnak a felszüntetése. Hogyha önkéntes rendszert vezetünk be és hatékony, az hozzájárul ahhoz, hogy pontosan tudják a fogyasztók, hogy mit vásárolnak, mit esznek. Európának ezt az utat kell követnie. Amiről holnap szavazni fogunk, ebben a témában nagy a felelősségünk, kedves kollégák. Köszönöm. Líze képviselője a szó, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hiszen e munka, e, a munka ezen a területen nem volt egyszerű, de nagyon eredményes. Különböző felfogások voltak, és nem titok azt sem, hogy a frakción belül is különböző hangsúlyok vannak. Mégis úgy gondolom, hogy ez a dokumentum kiváló alap ahhoz, hogy a miniszterekkel tárgyaljunk. Ami fontos, hogy az első prioritás a fogyasztóvédelem legyen. Ez az a következtetés, amit a kergemarhakor válságból levontuk. De természetesen az importnál is sokkal nagyobb mértékben kell figyelni arra, hogy a közösen meghatározott szabályokat betartsák. Nem szabad felesleges bürokráciát sem elrendelni. Nos, a művészet ott van, hogy megtaláljuk, hogy hol van még maximális fogyasztóvédelem felesleges bürokrácia nélkül. Nagyon intenzív frakcióbeli vitát követően pontosítottuk éppen ezért az 1.14-es cikket. Ez az, ami arról szól, hogy az élelmiszer jelölésben adatokat lehet megadni, olyanokat is, amelyek eddig az önkéntes adatszolgáltatás keretébe tartoztak, de mi ellenőrzést is szeretnénk. Ez, és a kérdés az az, amit a biztosnak teszünk, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy ne csalódjanak a fogyasztók. Mi azt mondjuk, hogy az illetékes hatóságoknak kell az ellenőrzést végezni, és védségek esetén szankciókat elrendelni. Ha holnap szavazunk majd akkor a tanácsal való tárgyalások kezdődnek meg, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenfél rugalmas legyen. Csak így érhetjük el a közös célt. És talán a miniszterek tanácsával való tanácskozás során új felismerésekre is jutunk, amelyek gazdagítják az eredményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pirillo képviselője a szó másfél percben. Köszönöm, elnök asszony az 1760-as rendelet módosítása, ami ugye 2000-es rendelet, a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása tekintetében, ami önkéntes azonosítási lehetőséget vezet be, rendkívül fontos a minőségi szarvasmarha tenyésztés érdekében, illetve a fogyasztó tájékoztatása érdekében és az élelmiszerbiztonság területén a fakultatív önkéntes elektronikus azonosítási javaslattal a, fogyaszt, a bizottság támogatja azt, hogy a fogyasztó plusz információkhoz jusson, például az állatnak a neme, a kora, a takarmányozása. Két okból fontos ez. Egyrészt a fogyasztó tudatosabb választást tud megvalósítani, és hozzáadott értéket lehet biztosítani a termék számára. A bizottság kritikával jelentette a fakultatív rendszert. Az indoklásában a magas adminisztratív köz, költségek szerepelnek. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy min alapul ez a véleményük, hiszen azok a szimulációk, amelyeket a független szervezetek adtak, azt állapították meg, hogy nem magasak ezek az összegek, és indokoltak is, hiszen plusz információt biztosítanak a fogyasztók érdekében és a fogyasztók védelme szempontjából. Ezért nem értek egyet a 16-17-18-as cikkek törlésével. Köszönöm. Köszönöm. Szerbu képviselője a szó másfél percben. În România o treime din populație muncește. Köszönöm szépen. Romániában nagyon sok vállalkozó dolgozik a mezőgazdaságban, és ezek kis mikrovállalkozások. Nagy felelősséggel kell eljárnunk. Az új jogalkotás meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással fog járulni a kis mezőgazdasági vállalkozók életére. Számukra alapvetően nagyon nehéz a túlságosan bürokratikus európai előírások megvalósítása és azoknak való megfelelés. Természetes, hogy az élelmiszerbiztonság nagyon fontos szempont, de olyan intézkedéseket kell elfogadnunk, amelyek nem hatnak negatívan a legsérülékenyebb vállalkozói rétegre. Az elektronikus szarvasmarha azonosítás témájával kapcsolatban a költségek korlátozottak kell, hogy legyenek. Ezeket a költségeket főleg a kisgazdák fogják vállalni. Számukra az elektronikus azonosítás véleményem szerint önkéntes kell, hogy legyen. Továbbá ezek azok a tenyésztők, akiket támogatnunk kell, hiszen fontos tevékenységet látnak el, fontos élelmiszerrel látják el a piacot. Köszönöm. Nikolson képviselője a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok az előadónak, kiváló volt az együttműködés e kérdés vitájában. Úgy gondolom, Ruth Bérend asszony osztjuk véleményét, és e, köszönöm kemény munkáját is, amit e, a dokumentum érdekében végzett. Az elektronikus azonosítás a szarvasmarha félék esetében önkéntes kell, hogy legyen véleményem szerint. Ez a legjobb lehetőség. A jövőben talán egyszer majd változtathatunk rajta, de most talán ezen az úton kell járnunk, nem pedig az önkéntes alapon, mint ahogy jelenleg kérik. A szarvasmarha félék esetében úgy gondolom nagyon jó dolognak bizonyul ez majd hosszú távon. Persze láttuk, milyen problémákat okozott mindez a, a birkák tartásánál, és még mindig, különösen Nagy-Britániában, de van ellenkező példa is. De és az oka az volt, hogy nem volt tökéletesen kidolgozott a rendszer. Természetesen nagyon szeretném, hogyha megfelelő technológiai megoldást találnánk, csak így tudunk a világpiacon versenyképesek maradni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Dodds képviselője a szó másfél percben. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szarvasmarha azonosítással kapcsolatban én magam az önkéntes felfogást mellett támogatom. Ez azt jelenti, hogy megszűnnek a párhuzamoságok az igazgatási rendszerekben, és kevesebb a gazdák és az, a hatóságok bürokratikus terhe is. Természetesen a tagállamok feladata, hogy eldöntsék, mely rendszer felel meg leginkább gazdáiknak, az élőállománynak és a feldolgozóknak. Azok a gazdák, amelyek nem használják az elektronikus igazgatási rendszert, nagyon nagy terhet jelentene az elektronikus azonosítási rendszer bevezetése, de nem hoznak kézzelfogható előnyt az adófizetők számára sem a, sőt, sokkal inkább szükségtelen bürokráciát idézne elő. A százszázalékos pontosság nem érhető el, hiszen a technológia nem megfelelő, ezt már láttuk a birkák esetében a gazdák, éppen ezért Észak-Írországban és az Egyesült Királyságban, Európában is tulajdonképpen büntetésnek vennék a kereszt megfelelési szabályokat. A bizottságnak foglalkoznia kell azzal, azokkal a problémákkal, amelyek a, a jó ágazatban merültek fel, és csak hogyha megoldotta ezeket, akkor vezethet be hasonló rendszereket a szarvasmarhák e, esetében. Nagyon fontos, hogy a versenyképességet erősítsük a piacon, ilyen rendszerekkel működjünk, ami ráadásul értékes információt e, ad a gazdák e, állattartásáról, és óriási feladat ez, köszönöm. Grazie, Köszönöm. A KSDI keretében hallgatjuk most meg a felszólalókat. Nikulescu képviselőjével kezdjük. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur colegilor care au salutat. Köszönöm, elnök asszony nagyon örülök annak, hogy a kollégák támogatták a javaslatot a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítására vonatkozóan, hogyha az önkéntes rendszer biztos, hogy ez előnyös lesz azok számára, akik választják a rendszer alkalmazását, főleg a nyomonkövetés szempontjából. A rendszer önkéntes kell, hogy legyen, a mezőgazdasági vállalkozásoknak megfelelő struktúrával kell rendelkezniük ahhoz, hogy teljesíteni tudják a feltételeket. És itt fontos, hogy megvédjük a kis gazdákat. Önkéntes fakultatív kell, hogy legyen a rendszer, és a fogyasztók számára így megfelelő választási lehetőséget tudunk adni a termékek között. Ugyanakkor nem terheljük túlzott bürokráciával a tenyésztőket. Köszönöm, jár képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is a munkáját. Természetesen egyszerűsítést akarunk, bürokráciamentesítést, kevesebb ráfordítást. Ez az első. De ezzel párhuzamosan működő rendszereket akarunk, az elektronikus származási jelölést nem akarjuk a tagállamokban elrontani. Éppen ezért a harmadik pont ez, el kell ismerjük, hogy a végrehajtás szintje a tagállamokban eltérő. Éppen ezért a politikai kompromisszum az, hogy a szarvasmarhafélék elektronikai jelölését ne tiltsuk, de az önkéntes alkalmazást fejlesszük. A gazdaság, ez a negyedik pont, az önkéntes származás megjelölés bevezetheti, és éppen ezért ez a kompromisszum, amelyet az önkéntes jelölésre épül, helyes. Az ötödik pont pedig úgy gondolom, hogy a rendelettel nem tíz év múlva, de újra foglalkozni fogunk, hiszen az elektronikai jelölés bevezetése a juhok esetében problémás volt, éppen ezért nem szabad ugyanezeket a marhák esetében is megismételni. Köszönöm. Grazie, la parola... Köszönöm, Scotta képviselője a szó. Kedves kollégák, tisztelt elnök asszony, tagja vagyok az Agri szakbizottságnak, és a Környezetvédelmi Szakbizottságnak is dolgoztam ezen a témán. Egyrészt úgy tűnik, hogy a bizottság nem veszi figyelembe a tényleges főszereplőit ennek a témának, a tenyésztőket, a termelőket, hiszen a fakultatív rendszerrel kapcsolatban ugye a lényeg az, hogy nem kötelező ez. Plusz információkat tudnak adni a vállalkozók a címkéken. Ugyanakkor a konzorciumok képviselői azt kérik, hogy ez a lehetőség továbbra is, a korábbi lehetőség továbbra is fönnálljon, viszont a bizottság ezt a lehetőséget nem adja meg. A mezőgazdasági vidékfejlesztési szakbizottságban pedig pont azért dolgozunk, és azon dolgozunk, hogy átláthatóbb legyen a párbeszéd a vállalkozókkal. Ezért úgy gondolom, hogy nem jó eredményre vezet, hogyha egyrészt védjük a fogyasztók tájékoztatását és a élelmiszerbiztonságot, másrészt nem megfelelő döntéseket hozunk. Hogyha csökkenteni akarjuk a minőséget, illetve az élelmiszer termékek minőségi standardjait, akkor ilyen intézkedést kell hoznunk. Vannak olyan vállalkozók, akik hajlandók plusz vállalásra is azért, hogy például minőségi takarmánya, ha élelmezik az állataikat, akkor ezt feltüntethessék a címkén is. Köszönöm, Molcer képviselője a szó. Elnök asszony, miután rendszeresen kitörnek élelmiszerbotrányok, és kvázi megromlott a fogyasztók, vagy megingott a, roml- a fogyasztók bizalma az élelmiszerekben, az hiszem nagyon fontos kérdés, hiszen az elmúlt években az élelmiszer árak a mezőgazdasági bevételekhez képest aránytalanul megnövekedtek ahol egyre többet kell fizetni, béleményt, tápot. Ezek a tendenciák akkor is, hogyha környezetvédelmi okokból vezetünk be új szabályokat, további terheket rónak a gazdákra. Főleg a kis gazdát taszítják lehetetlen helyzetbe, kvázi a kegyelem döfést jelentik sok kis gazdálkodó számára. Nagyon fontos az, hogy a kötelező elektronikus azonosítás néhány gazda, néhány vállalkozás számára negatív következménnyel jár. Grazie. La... Köszönöm. Redding biztos asszony a szó. Elnök asszony, a vita nagyon érdekes volt, és nagyon is nagy figyelemmel hallgatta meg a különböző véleményeket, amelyek önök itt kifejeztek. Hadd mondjam el, hogy a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy javaslatunk pozitív hatással lenne az állategészségügyre, a közegészségügyre, az élelmiszerbiztonságra, és ezzel csökkenteni lehetne a szarvasmarha gazdálkodás és az hozzá kapcsolódó húsfeldolgozó ipar költségeit. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az önök parlamentje szavazott egy, meg egy állásfoglalást, amelyben azt kérték a bizottságot, hogy csökkentse az adminisztratív terheket, és ez a tisztelt ház hagyta ezt az indítványt. Ami a probléma speciális voltát jelenti, nem kell egy speciális engedélyezés eljárást fenntartani az önkéntes címkézés esetében, mert a hús áru címkézése amúgy is bevezetendő. Az önkéntes marhahús címkézés minőséggel kapcsolatos információt tartalmaz, nem feltétlen egészségügyi és nyomon követőségi adatokat. Az önkéntes címkézés tehát nem tartalmaz egészségügyi és a nyomon követhetőséggel kapcsolatos információkat. Nagyon fontos az, hogy a parlament hagyja jóvá ezt a folyamatot, hogy a bizottság megkezdhesse a szükséges tárgyalásokat. A végén kidolgozzuk majd az elektronikus azonosítási rendszert úgy, hogy azok, akik hajlandók részt venni a rendszerben, alkalmazzák majd. Ezzel csökkenteni lehet a rendszer törékenységét, sérülékenységét, a rendszerek költségét a kis és középméretű gazdaságok számára. Grazie, commissario. La parola. Köszönöm, biztos asszony. Az előadója a szó, Okoni asszony, a szó, tessék. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák. Először is köszönetet mondanék az árnyék előadóknak, akik konstruktív szellemiségben dolgoztak ezen a projekten. Szeretném elmondani, hogy a közegészségügy, az állampolgáraink egészségügy, az európai állampolgárok egészségügy, és ez borzasztó fontos. Szeretném elmondani, hogy nem arról van szó, hogy ezt a kérdést, ezt a problémát megkérdőjeleznénk. Itt a szarvasmarhák azonosítására van szó. Jelenleg nem elektronikus a villagozás, mégis nyomon tudjuk követni. Nem ezt a problémát akarjuk megkérdőjelezni. Arról van szó, ahogy említette Bafton úr, eh, Gelling asszony, arról van szó, hogy a technológia, az elektronikus szarvasmarha technológia nem mindig tűnik eh, megvalósíthatónak. Várjuk ki, még kiderül, hogy ez a fajta azonosítási rendszer eh, elfogadható-e, azután döntsünk arról, hogy kötelezővé tegyük-e. És el tudom fogadni, a kompromisszumos indítványok közepette, ugye megnézzük meg öt év múlva, hogy mi a helyzet, hogy a technológia területén van-e eredmény, van-e előrehaladás, hogy valóban az elektronikus azonosítás jó minőségű legyen. Ez egy konjunktuális probléma is. Nem hiszem, hogy megkérdőlezném az állampolgárok, az európai állampolgárok egészségét, mikor azt mondom, hogy ami a szarvasmarha ágazatot illeti, ott természetesen hagyjuk bevezetődni ezt az új technológiát. Egy ilyen elektronikus chip 1 euró per szarvasmarha, ami a leolvasási rendszert, informatikai rendszert illeti, ezek nagyon költségesek ezek a rendszerek. Kérem, ne felejtjék, hogy jelenleg recessziós problémákkal és versenyképességi problémákkal néznek szembe a gazdák az Európán kívüli gazdákhoz képest. Bizottó asszonynak azt szeretném mondani, hogy én nem akarom eltörölni a címkézést, a fakultatív címkézést, egyáltalán nem. Nagyon helyesen mondta a biztos asszony, nem arról van szó, hogy eltörölnénk a fakultatív címkézést, hanem egyszerűsítenünk kell az eljárásban, és a közegészségügy a legfontosabb, ez szerepel a, cím, a kötelező címkézésben. Nem arról van szó, hogy megkérdőjelezném ezeket az információkat, a címkézést, és zárásképpen elmondanám, hogy egyik kollégám azt mondja, hogy egy jogi vákum alakulnak ki a címkézés kapcsán. Nem mondom, hogy nem. Tiszteletben kell tartani a 1169 per 2011-es rendeletet, amely a fogyasztók informálását illeti, erről szólt ön is biztos asszony, ez a horizontális jogszabály, amely mindenfajta hússal kapcsolatos. A szarvasmarha hús a többi hús fajtával egyenrangú lesz, ami az összes kompromisszumomat elfogadták, nagyon szépen köszönöm a tisztelt képviselőknek, a kollégáknak azt, hogy követtek álláspontomat a jövő, a holnapi szavazás illetően. Egy dolgot szeretnék pontosítani. A célunk az első olvasati megállapodás. Azt szeretnénk, ha első olvasatban állapodjuk meg. Az 57 erjási szavazat 57-es cikke értelmében holnap azt kérem, hogy a végső szavazást ezt zárságfoglalásról napoljuk el. Azt javaslom, hogy utána közvetlenül térjünk rá a trilógusra, és ezután jöjj, térjünk vissza a plenáris üléshez, azután szavazzunk első olvasatban. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm, Okani képviselőasszony. A vitát lezárom szavazás holnap lesz erről a témáról 12 órakor. Most a napi rend szerint átérünk a következő témára. A Flotról képviselő jelentéséről van szó, a foglyok CIA állatali állítólagos szállításáról és illegális fogvatartásáról az európai országokban. Flotről képviselőnek adom meg a szót 5 percben. Köszönöm, elnök asszony! Kilenc hónapot dolgoztam